29-en támogatják, 23-an ellenzik, elfogadtuk. 9-es. Két részben szavazunk erről is. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, ről nem kell szavaznunk így. 14-es Első részről nem szavazunk, második részről sem, de a harmadikról szavaznunk kell. 14-es harmadik része kitámogatja ellene tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizennyolcas mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as, ról nem szavazunk. Vagy mégis csak elnézést, 23-asról szavazunk mellette. Ellene tartózkodás nem egyértelmű. 23-asról elektronikusan is szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. 27-21 arányban elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 30-asról nem kell szavaznunk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31 es ről nem szavazunk. 33-asról szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű. Géppel is szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 35-20 arányban elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette. Péter Líze kíván szólni. A titkársággal az előadóval egyeztettem, és azt javasolnám, hogy itt egy szóbeli módosítót szúrjunk be. Ez egy nyelvi típusú módosító, mert nem egyértelmű a megfogalmazás, és tegnap este tűnt föl, hogy ez így nem jó. Az angol szövegre vonatkozik ez a javaslat, állatok klónozásáról van szó, az eredeti liotárféle szöveg tiltaná, teljes körülön tiltaná az utódgeneráció ö, forgalmazását, de rájöttünk, hogy ö, ezt teljes körülön nem akarjuk tiltani, csak szabályozást akarunk rá, ezért az eredeti szöveget szóban a következő módon módosítanánk, Felolvasom. Legislative proposal introducing a ban on cloning and on the placing on the market of products from clones and a regulation of their offsprings and products from their offsprings. Das widerspiegelt ez tükrözi a tárgyalások jelenlegi állapotát, amelyet a parlamenti delegáció hivatalosan is képviselt, ezért javaslom ennek a megszavazását az elnök úrra hagyom, hogy ezt elsőként vagy utolsóként szavaztatja meg a hármas ponton belül. zuerst über 40 ab. Először akkor arról szavazzunk, amit Péter Lize most felolvasott, a szóbeli módosítóról. Kettes számot viseli ez a szóbeli, ugye? Jól mondom. Először a Görling féle 40-esről szavazunk, utána a kettes szóbeli módosítóról. És ez mind a hármashoz tartozik. Tehát 40-es kitámogatja, ki van ellene, tartózkodás elutasítva, 42-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 41-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, most jön a szóbeli módosító, Péter Líze olvasta föl, ebben a formában kitámogatja. Elnézést, elnök úr. Ö, számomra nem világos az eljárás. Most a kettes számú szóbeli módosítóról szavazunk. Ha nem világos, akkor Péter Lize kérem önt, hogy olvassa föl újra, hogy miről szavazunk. Intent 3 in dem original. Az eredeti szöveg hármas bekezdésében a Liatár féle cikk tiltaná teljes körűen a klónozott állatok utódgenerációjának forgalmazását. De a jelenlegi parlamenti tárgyaló delegáció hivatalos véleménye a tanácssal, bizottsággal szemben nem ez, hanem az, hogy az utódgenerációra vonatkozóan csak szabályozást kérünk, és nem teljes körű tilalmat. Szép lassan felolvasom a javaslatunkat. Introducing a ban on cloning and on the placing on the market of product from clones and a regulation of their offsprings and products from their offsprings. Ez wäre der mündliche... Ez lenne tehát a szóbeli módosító amelyet az eredeti liatárféle szöveg helyére szúrnánk be. Még egyszer tisztázzuk, mondja az elnök. A hármas francia bekezdés négyesre vonatkozó eredeti szövegét módosítanánk. Erről fogunk szavazni. Az előadó is fel kíván szólalni. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos módosító, nem szabad fölötte elsiklanunk, de ugyanakkor ö, ellenzem a szóbeli módosító benyújtását. Akkor, akkor, ha valaki ellenzi, akkor nem lehet róla szevezni, úgyhogy hiába volt minden. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító a 44-eshez tartozik. Van-e bárkinek ezzel kapcsolatban kifogása? Nem látok ellenkezést, úgyhogy akkor szavazhatunk erről. Ki támogatja ezt? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ösről elektronikusan is szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 25 Elfogadtuk. 32-25 arányban. 47-es mellette ellene tartózkodás. A, még egyszer, kollégák, a 47-esről mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 48-as mellette ellene tartózkodás kis többséggel ugyan, de elfogadtuk. 49-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-es, részenként szavazunk, első rész, mellette ellene tartózkodás, nem volt egyértelmű, az első részről géppel is szavazunk, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 34-19 arányban elfogadtuk. Második rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as, mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom róla a gépi szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 27-20 arányban 11 tartózkodással elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellette, 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellette két részben 60, 67-es javítja magát az elnök, 67-es első része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ezt is, 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 71-est, kérték. 71-esről újra szavazunk. Gépi szavazásra mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 26-30 arányban elutasítottuk. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. Nagyon vegyes a kép, megismételjük a szavazást a 74-esről. Ha mindenki szavazott a 74-esről, lezárom a szavazást 26-25 arányban elfogadtuk. Egy szavazat a múlat, heten tartózkodtak. Valaki azt mondja, hogy egy kollega azt mondja, hogy ő nem el akar szavazni, de hát ezt így nem lehet. Kis többséggel elfogadtuk. 64-es, hát mellette, ellene. 64-es, mellette, kiszavaz, tessenek dolgozni, 64-es. Ellene. Elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek. Jó, 64-es. Géppel is szavazunk róla. Schlüter kolléga most aztán nagyon ügyesen nyomja gombot. Ha mindenki szavazott, akkor Lezárom a szavazást. 29-28 arányban, ugyanúgy, mint az előbb. Gratulálunk Karl Schlüternek. es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük. Ha mindenki szavazott, akkor für 13 dagegen klar an... Egyértelműen elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 77-es mellette ellene elfogadtuk, és most a záró szavazás következik a véleményről módosított formájában. Elektronikusan szavazunk eleve. Ha mindenki szavazott, akkor lássuk a végeredményt. Lezárom a szavazást. 33 igen, 16 nem a született, 11-en tartózkodtak, így a véleményt elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. Most pedig egy rendeletmódosításról van, 1760 per 2000-es rendeletről van szó. A <clears throat> félék elektronikus azonosítása és önkétes marhaús címkézése vonatkozó rendelkezések a téma. A mai napon eltérően az eredetileg tervezettől az 59-esről fogunk szavazni, és a 62-esről, amit Rod Bérent, tehát külön szavazunk. Ez a 11. cikkre vonatkozik. Nem, elnézést javít az elnök. Első cikk. Tehát az eltérő. Jó. Akkor Wir fangen erst mit der Richtlinie an. Először az irányelvvel kezdünk, ez a kis szavazás. Itt a hármas módosítról szavazunk először, emellett ki van. Még egyszer, még egyszer mondom. Az irányelvről ez a rövid szavazás. Szavazunk először. Ez a hármas Liotard kolléganő, hármas módosító tehát. Ki támogatja ellenszavazat, tartózkodás elutasító, Az egyes módosító következik, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes módosító, meg az ötös, kuka fogyatlik, az egyes tehát, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes módosító visszavonta az előadó. Akkor most a tervezetről szavazunk elektronikusan. Az összes kolléga szavazott, ugye? Lezárom a szavazást. 59 mellette ellenszavazat nincs, tartózkodás nincs, és akkor még a törvény alkotó, jogalkotói állásfoglalásról is szavazunk, mindenki szavazott. Ezzel lezárom a szavazást. 60 a mellette ellenszavazat tartózkodás nincsen, ezzel útjának indul a dolog. Akkor egy kicsit hosszabb szavazás következik most. A C1-es, a Consolidated Amendment téma kitámogatja. ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. C2-es mellette, ellene, tartózkodás, nem egészen világos, a C2-ről elektronikusan is szavazunk. Az összes kolléga szavazott? Slüter a kolléga is. Akkor lezárom a szavazást. 33-an mellette, 26 ellene, elfogadtuk. C3-asról szavazunk. Mellette. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük. C3-asról szavazunk, még egyszer mondom. Mindenki szavazott. Lezárom. 37-23 ugyanez a elfogadva. C4-es mellette ellenszavazat tartózkodás elfogadva. C5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. C6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva C7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva C8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva C9 mellette ellene tartózkodás elfogadva Most pedig a 11-es módosítóról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. C10-es. Erről szavazunk tehát. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56-os ellenszavazat. Tartós, nem világos, ezt szeretném ellenőrizni elektronikus úton. 56-osról elektronikusan szavazunk. Tehát mindenki szavazott? Ezzel lezárom a szavazást. 28-32 az eredmény, ezzel elutasítottuk. Az Agri 8-asról szavazunk, mellette ellenszavazat tartózkodás elfogadva Agri 9, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 59-es mellette ellene nem, nem 59-esről szavazunk, az 58-ast elutasították és már kilátásba helyeztem az elején, hogy a listától eltérjen Schnellhardt kolléga, illetve Grothbérend kolléga felvetéseiről szavazunk, az 59-esről szavazunk, és azt javaslom, hogy elektronikus úton szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Slüter kolléga is szavazott. Jó, akkor lezárhatjuk már a szavazást. 18 mellette 41 ellene, ezzel elutasítottuk. Az ötös módosítóról két részben szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-es megint csak egy split volt, részenként szavazunk tehát. Az első foga fogyottá válik, a második részről csak szavazunk. A front francia fordítás nem teljes ebben az esetben. Nem derül ki, hogy elfogadták vagy elutasították-e a 15-ösnél. Hogy az elsőt, első részt elutasították vagy elfogadták. Akkor az 5-ösről Mindkét részt elfogadtuk az 5-ösnél. Éppen ezért a 61-esről szavazunk, annak is csak a második részéről. Tehát a 61. módosító második részéről szavazunk mellette, ellenet tartózkodás elfogadva 62-es. Ki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elutasítva. Ellenőrizzük, jó? A 60 kettesnél kérik, hogy ellenőrizzük. Összes kolléga szavazott. Lezárom a szavazást. 23-an vannak mellette, 37-en ellene elutasítva. Agri 11-esről szavazunk. Támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Agri 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as Agri mellette ellene elfogadva, 14-es agri mellette ellene tartózkodás elfogadva, 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 65-ös mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizni kell, tehát a 65-öst ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Ezzel lezárom a szavazást. 28 a mellette, 30-en ellen elutasítva. 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 67-es, 68-as azonosak, szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Agri 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Agri 16-os mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizni szeretném. Tehát az Agri 16-osról szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 36-an mellett, a 23-an ellen, ezzel elfogadtuk. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 70-es következik, mellette ellene tartózkodás nem világos számomra. 70-esről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 36-an mellette, 23-an ellene. Ezzel elfogadtó. A 71-es következik mellette. Ellene. Elutasítottuk, igen. 72-es mellette, ellene. Elutasítva 73-as mellette, ellene elutasítva 74-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva 75-ös, ellene, vagy mellette ellene elutasítva 76-os, mellette ellene tartózkodás elfogadva 77-es és 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva Agri 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az avri 18-as következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. A 80-as következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell a 80-as. Ról van tehát szó. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 26-an mellett 29-en ellen egy tartózkodás mellett elutasítva. 82-es mellette ellene tartózkodás szűken, fogadtuk elfogadtuk, 81-es. A 82-es 82-est ellenőrizni szeretnék, igen, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. 28-an lett, 31 ellene elutasítva. 81-es, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást. Tehát 81-es, Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 47-en mellett, 12-en ellen egyértelműen elfogadtuk. Legközelebb emeljék fel a kezüket, kérem. 83-as mellette, ellene. Elektronikus szavazás, 83-as. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 28-an mellette, 31 ellene, szűkend elutasítva. 84-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ezután 85-ös, 87-es, 88-as, 89-es, 90, 91, 92, 93-as. Tehát ezeket felsoroltam, együtt szavazunk ezekről, ki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. 86, 85, 87, 88 és a mit mondtam az imént. Erről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 34-25 arányban elfogadtuk az imént említett módosítókat. 98-asról szavazunk most, mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva 8-as, mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 99-es okafogyott, 100-as is, 101-es is, 102-esről szavazunk mellette. Ellen szavazott tartózkodás elutasítva. Agri 20-as, mellette ellenszavazott tartózkodás elfogadva. 103-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Agri 21-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 104-es, mellette ellene újra 104-esről beszélünk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 105 es okafogyott. Most akkor az Agri 1-es, tehát a preambuló bekezdéseknél járunk, 1-es mellette, tartózkodás elfogadva. 12-es, 13-as, Agri 2-es, 14-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-osra szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás nem világos az eredmény, úgyhogy a 15-ösről szavazunk elektronikusan, az összes kolléga szavazott, Lezárom a szavazást. nem mellette, 18 ellen, egy tartózkodás mellett elfogadva. 17-es, ki támogatja? szavazat elfogadva. 18 es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 21-es Szavazni kell róla? Tehát a 21-esről kell szavaznunk mellette. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. 19-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. A 24-esről szavazunk két részben. Első rész a 19-est ellenőrizni akarják. Jó, 19-esről szavazunk. Az összes kolléga szavazott? Lezárom a szavazást. 30-an mellette, 27-en ellene elfogadtuk. 24-es, két részben első részt kitámogatja. Ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. Második rész, mellette, nem, okafogyottá válik a második rész. 25-ös, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 27-es ellenszavazat tartózkodás szerintem elutasították. Ellenőrizni szeretnék a 27-est. Elektronikus úton ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Ha már így kérdi az ember, igen. Lezárom a szavazást. 25-en vannak mellette, 34-en nem támogatják, nulla a tartózkodók száma, ezzel elutasítottuk. 31 nem kell. Most szavazzunk a 28-asról mellette, ellenszavazat tartózkodás elutasítva. Harminc hármasról szavazunk, mellette ellenszavazat tartózkodás elutasítva. Oka fogyott a következő. 37-esről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-est kitámogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. 38-as. Támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. 40-es. Részenként szavazunk az első rész. Támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. Második rész. Támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. A második részt elutasítottuk. 41-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás nem világos, az eredmény elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. A 41 es elutasították, 26-32 arányban utasítottuk el, 42-es, 44-es okafogyott. fogyott. 45-ös következő, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 45 ös elektronikus szavazás következik. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 30-an mellette, 28-an ellene. Ezzel a 45-öst elfogadták. Hármas és 53-as mellette ellenszavazat. Akkor még egyszer. A hármas és az 53-as az, amiről beszélünk, ezek azonosak, együtt szavazunk azért, róluk mellette. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. A négyes módosító következik. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a tervezetről szavazunk, a előterjesztett formában, elektronikusan szavazunk mellette. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 30-an mellette, 15-en nem támogatják, 13 a tartózkodók száma, elfogadtuk. Akkor a jogalkotói részről kell szavaznunk. Elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 31 támogató, 16 ellenszavazat, 12 tartózkodás mellett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 11-es tehát. A 64 es EGK irányelv tagállami felügyeleti hálózat részéről képező, stb. stb. Első kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most jönnek a módosítók. Hármas módosító mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Né- négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös két részben első rész mellette. Haltung angenommen, zweiter Teil. Ellene tartózkodás elfogadtuk Második rész mellette ellene elfogadtuk. 56-osról szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 58-os mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 59-es mellette ellene elutasítva, 61-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 60, második rész mellette ellene tartózkodás. Második rész nem egyértelmű. Szavazógéppel ellenőrizzük a 61-es második részét. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 30-an támogatják, 25-en ellenzik, elfogadtuk a második részt. Most lapozhatunk. 74-esig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 76 as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 77-est ellenőrizni kérik, jó, akkor a géppel is megszavazzuk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 27-27 szavazat az egyenlőség mellett elutasítottuk 78-as mellette, ellene elutasítottuk 82-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. A 83-tól 88-ig terjedőket visszavonták, 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ha 93-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 17-es mellette, ellene tartózkodás nincs eredmény. Túl kevesen szavaztak, ez így nem jó. 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 94-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 95-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 96-os szóbeli módosítóval, amelyet olvasható mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. 96-osról ismét szavazunk géppel, a módosítót is tessenek hozzáérteni. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 34-20 arányban elfogadtuk. Itt a 9-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk 10-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 102-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 103-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, a 25-öst ellenőrizzük. 25-ösről géppel is szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. 26-osról is kell géppel szavaznunk. Mellette pontosabban megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 28-26 arányban szorosan elfogadtuk. 107-es. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 108-as mellette, ellene egyes nyelvekre a tolmásolás talán ö, csúszik, azt hiszem ezt is érdemes lesz akkor ellenőrizni, mert nem egyszerre jelentkeznek a kollégák. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a gépi szavazást, és megállapítom, hogy 23-32 arányban elutasítottuk. 109-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 110A. Két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette nem kell a második részről szavazni, mondják nekünk. Jó. 110 B helyett lapozunk. Lapozunk, lapozunk. Nekem a 14. oldalon van a következő. 35-ös módosító. 35-ös módosító az előadói mellette ellene tartózkodó elfogadtuk 137-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 100, nem, 36-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrzést kérnek, 36-osról akkor géppel is szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 27-28 arányban elutasítottuk egy szavazat különbséggel, vagy kettővel, ha úgy tetszik. Deve 8-as mellette, ellene elutasítottuk. 37-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Harmincnyolcas. Nem, 138-as, javítja magát az elnök, tehát a 138-as, mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 38-as most jön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 140-es mellette ellene elfogadtuk. 143-as mellette 143-as mellette, mellette, mellette, mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 142-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 141-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 147-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 45B mellette ellene elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 148-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 150-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 151 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 47-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 154-es, ellenőrzést kérnek a 47-esre. Elektronikusan a 47-esről ismét szavazunk. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 30-26 arányban elfogadtuk tehát a 47-est. Akkor viszont a 48-as jön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 155-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Itt a 3-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ittre, itre hármast ellenőrizni kérik. Jó, újra szavazunk az itre hármasról géppel. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 32-24 arányban elfogadtuk az itre hármast. 32-24. Itre négyes. Mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva. 49-es, ittre 5-ös együtt, ezt géppel szavazzuk eleve. Nem, ellenőrzést kértek a 4-esről, arról szavazunk. Lezárom a szavazást. 33-23 arányban elfogadtuk egyértelmű, az előbb is ezt mondtam. 49-es, itre 5-ös mellettük, ellenük tartózkodás, elfogadtuk őket. Első része a hármasnak. Csak az első részre szavazunk. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 50-51 együtt. Mellettük. Ellenük. Tartózkodás. Elfogadtuk őket. 52-53-as ugyanígy együtt mellettük. Ellenük. Tartózkodás. Elfogadtuk őket. Deve egyes. A 52-53-ast ellenőrizni kérték, azokról tehát ismét szavazunk. 52-53-as géppel szavazunk, lezárom a szavazást. 28-28 szavazat egyenlőség mellett elutasítva. Deve egyes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás következik a módosításokkal együtt a szövegről. Géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 49 támogató szavazat, egy ellenes szavazat és hat tartózkodás mellett elfogadtuk. Most pedig a jogalkotási javaslatról is kell szavaznunk. Ki támogatja, elektronikusan szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 48-1 arányban elfogadtuk, négyen tartózkodtak. Köszönöm, gratulálok az előadónak. Most a 13-as napi rendi pont, a vízügyi téma, Zéber kolléga az előadó, 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Peti 6-osról nem szavazunk, mert benne van az 1-es 15-ösben, 1-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Peti 9a mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes konszolidált módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Peti 19-esről nem szavazunk, 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Peti 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk elutasítottuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Peti 12 áról szavaznunk kell, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás ezt is. 39-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas konszolidált módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellette, 45-ös azt kérik, hogy elektronikusan szavazzunk róla, ha jól értettem, bár? Vagy még az előzőről, 95-ösről, akkor ismételjük meg a 95-ösről a szavazást géppel. Ha mindenki szavazott, akkor 95-ösről van szó, akkor lezárom a szavazást. 24-30 arányban elutasítottuk. Tehát elutasítottuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48 ös mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. Géppel is szavazunk a 48-asról. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 29-24 arányban elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk de ellenőrzést kérnek. 49-es. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30-as. Igen szavazat, 21-es nem szavazat, 3-an tartózkodtak. 51-es. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Itre 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Itre 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 52-es 18-as ellenőrzését kérik. Itre 18-asról géppel is szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 27-25 arányban szorosan elfogadtuk. Valaki jobban tudja, jöjjön ide. Elfogadtuk tehát. 52-esről szavaztunk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 52-est ellenőrizni kérik, ha mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. 24-26 arányban elutasítottuk. Ötvenhármas mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, Peti 3-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, itre 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 62-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 63-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 64-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadta, Sőt, harmadik rész is van mellette ellene tartózkodás. A liberálisok hogyan szavaztak? Akkor elektronikusan is meg kell néznünk. 64-es harmadik részéről. Ha mindenki szavazott, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a harmadik részt. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Itt rekettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 72-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 79-es két részben. A második részről ellenőrzést kértek, tehát a 72-es második részéről kérem szavazzanak ismét géppel. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 21-32 arányban elutasítottuk. 79-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás ellenőriznünk kell. 79 per 1-es géppel. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 30-25 arányban elfogadtuk. Második rész. A 79-es második része mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 73-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Peti 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ittre 14-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, elfogadtuk. 75-ös két részben első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette. Ellene tartózkodás. Nem egyértelmű. 75-ös második részéről újra szavazunk géppel. Ha mindenki szavazott, Lezárom a szavazást. 31-20 arányban elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ittre 6-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, Peti 7-es mellette ellene elfogadtuk, Peti 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Peti 14-es mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 18-os mellett, 15-öst ellenőrizni kérik, megnyitom a szavazást a 15-ösről, a Peti 15-ösről, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, 23-31 arányban elutasítottuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes konszolidált módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most ugrunk. Ittre egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös konszolidált módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os konszolidált mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Itre 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Itre 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ines kíván szólni? Nem halljuk. Minden jó, semmi gond. Elnézést. Sieben. Hetes konszolidált mellette, ellene. Mellette még, mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 96-os, amihez egy szóbeli és tartozik mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es, itre 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Itt a 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 105-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 106-os két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 110-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 111-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 112-es mellette, ellen tartózkodás elfogadtuk, Peti 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Peti 12b, ről nem szavazunk, itt 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 113-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Peti 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es Petitől mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 100-as helyett itre 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, itre 9 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 118 mellette, ellen tartózkodás elfogadtuk, ellenőrzést kérnek. A 118-asról akkor ismét szavazunk. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást, 28-27 arányban elfogadtuk teljesen egyértelmű volt. Peti 10-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Peti 11-es, mellette ellene tartózkodás elfogadt. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 121-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 123-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 124-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 125-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 126-os mellette, ellene tartózkodás nem egyértelmű. A 126-osról újra szavazunk géppel, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 23-31 arányban elutasítottuk a 126-ost. 129-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Preambulum bekezdésekre vonatkozók, egyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette, ellentartózkodás elfogadtuk hármas mellette, ellentartózkodás elfogadtuk négyes mellette, ellentartózkodás elfogadtuk ötös mellette, elfogadtuk hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk hetes mellette, tartózkodás elfogadtuk nyolcas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk kilences mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Peti ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Tizenegyes mellette, ellene tartózkodás ellenőriznünk kell a 11-est. 11-esről ismét szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor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 ellene tartózkodás elfogadtuk, most pedig a záró szavazás következik, elektronikusan ejtjük meg. Ha mindenki szavazott, akkor lezárhatom a szavazást. Hárman még nem szavaztak. Most már talán mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 53 igen szavazattal, egyhangulag elfogadtuk a módosított jelentés tervezetet, Zihet Zébernek pedig gratulálok. Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt. Most pedig a 14-es napi rend következik. Richard Zéber, benfentes kereskedelem és piaci manipuláció, piaci visszaélés című anyagáról szavazunk. Ebben az esetben a 21, 23, 24, 25-ös módosítókról szavazunk. Ki támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. Négyes, mellette, ellene. Még egyszer. A négyest kitámogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Ötös, mellette, ellen, tart, elfogadva. Hatos, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es mellette ellene tartózkodás nem világos. A hetest elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas, Nem kell szavazni róla. Akkor a 30, 31, 32-es együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 33-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 34-es, 35-ös, 34-35 egyben szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva 36-os, mellette ellene elfog, elutasítva 37-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva 38-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva 39-es, ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es mellette ellene tartózkodás el, elutasítva. 43-as mellette ellene elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 49-es mellette ellen, elutasítva, 50-es mellette ellen, elutasítva, 51-es mellette ellen, elutasítva, Recycle, preambulum bekezdések mellette elutasítva, 13-as mellette ellen, elutasítva, 14-es mellette ellene elutasítva, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel a 17-es következik. Nem, bocsánat, 15-ös következik mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. A záró szavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 44-en mellett vannak, hárman ellene egy tartózkodás mellett. Richard Zébernek pedig gratulálunk. gratulálunk. Köszönöm az összes kollégának a koncentrált munkát. 15-ös napi rendi pont következik. Ezt már kilátásba helyeztem tegnap. Nem zárt ülésen vitatjuk meg ezt a témát, hanem nyilvános ülésen. Ilyen értelemben megkezdhetjük a munkát, a vitát. Egy módosításról van szó, a 2005 per 36 per LK irányelv módosításáról, amely a szakmai képesítések elismeréséről szól, és a belső piac információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló rendelet módosítása is hozzátartozik. Kicsit nehézkes a fogalom, de tartalmas, fontos rész. So, und allererstes möchte ich unsere... Akkor mindenek előtt az előadónkat, Anya Weiskerbert kérem meg, hogy mondja el a véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves Matthias. Igen, csak izgalmas a téma, ezért aztán fontos is volt számomra, hogy a nyilvánosság előtt ezt megvitassuk, a nyilvánossággal megvitassuk ezt, és egy első általános véleménycsere, eszmecsere történjen a mai napon. Éppen most írom a jelentésemet július közepén adom át a fordítóknak, és ezért fontos, hogy a kollégákkal már előtte beszéljünk a tartalmakról. Az EU polgárai nem csak az áruszabad mozgásából húznak hasznot, hanem a szolgáltatásokból, illetőleg bizonyos szakmai tevékenységek más országban történő gyakorlásából is, amit mobilitással szoktunk összefoglalni. A munkavállaló szabad mozgása egy fontos témája az Európai Uniónak. Azonban elmondhatjuk, az úgynevezett szulvit esetek 20%-a, eh, amikor piaci előírásokat rosszul alkalmazzák a nemzeti hatóságok. Nos, ezeknek a 20%-a, a szulvit esetek 20%-a eh, bizonyos szakmai képesítések elismerésével függ össze. Ez természetesen egy olyan megközelítés, amikor azt mondjuk, hogy innen kiindulva a bizottság úgy gondolja, hogy az irányel felülvizsgálatával egy további lépést szeretnénk tenni a munkahelyteremtés érdekében az egységes piacon a mobilitás támogatásával. Hiszen az eljárásokat szeretnénk egyszerűsíteni és gyorsítani. A felvizsgálat így tudna hozzájárulni ahhoz, hogy a mobilitás javuljon. Ez fontos, már csak azért is, mert számos területen hiányoznak a szakemberek, és az ifjúsági munkanélküliség ezzel párhuzamosan is igen magas szinten áll, tehát éppen ezért fontos, hogy a fiatalok lehetőséget kapjanak arra, hogy egy másik EU tagállamban is munkahelyet keressenek. Ez a felülvizsgálat a belső piaci, az egységes piaci szakbizottságban kerül megtárgyalásra elsősorban, tehát ez az ő területük, de ami bennünket illet, nekünk is véleményt kell készítenünk, és az egészségügyi szakmákat kell megvizsgálnunk az ezzel összefüggő aspektusokat, hiszen az egészségügyi szakmákban két aspektust figyelhetünk meg. Egyrészt itt van a mobilitás, amit támogatni, elősegíteni szeretnék, másrészt itt van a betegek biztonsága is, ami rendkívül fontos, hiszen az egészségügyi szakmákban azért a képesítésnek stimmelnie kell, és ezt megfelelően összhangba kell hozni a mobilitás elvárásával. Tehát a mobilitást összhangba kell hozni a biztonsággal a betegek esetében. Az irányelv hét szektorális szakmát tartalmaz, amelyek az a, úgynevezett automatikus elismerés alá esnek, hat tartozik az egészségügyi szektorból, ide ezért van ennyire érintve az egészségügy. A gyógyszerészek, orvosok, a bábaasszonyok, a beteg ápolók, az állatorvosok és a fogorvosok. E, itt automatikus elismerésről beszélünk a képzettségek kapcsán, de ehhez szükség van koordinációra, és most hangsúlyozom, a minimális, minimális követelményeket támasztanak itt a koordináció keretében a képzéssel kapcsolatban. Tehát a minimális követelmények koordinálásáról beszélünk. Ezt a jogi szolgálat második véleményében is hangsúlyozta, hogy egy minimális harmonizációról van szó. Most pedig szeretném megnézni az egyes egészségügyi szakmákat. Vegyük először a gyógyszerészeket. A gyógyszerészeknél az úgynevezett három éves klauzulát törölték a 21. cikk 4. bekezdéséből. Ez azt mondja, hogy a tagállamoknak nem kötelezettségük, hogy a gyógyszerészek végzettségét igazoló okiratot el kell ismerniük új gyógyszertárak létrehozásánál. Tehát pillanatnyilag a tagállamoknak nem kell igazolásokat elismerniük egy új gyógyszertár létrehozása során pillanatnyilag az a helyzet, hogy eh, három évet kell dolgozni az adott tagállamban a gyógyszerésznek, vagy átvesz egy gyógyszertárat, amely már legalább három éve létezik. Az Európa Bizottság azt mondja viszont, hogy ez egy diszkriminatív eljárás, valószínűleg szembe megy a letelepedés szabadságával is, viszont itt megint csak mi azt mondjuk, hogy a betegek biztonsága is számít, a mobilitás van az egyik, a mérleg egyik nyelvében, a másik nyelvében a biztonság, és számos tagállamban vannak nemzeti korlátozások, az engedélyek vagy regionális kvóták alapján működik a szakma, hogyha gyógyszertárakat akarnak létrehozni, de nem minden tagállamban van ez így, és eh, ahol ilyen jellegű korlátozás nem volt, ott a klauzula nagyon fontosnak számított, hiszen a betegek biztonsága szempontjából rendkívül fontos, hogy ez ne kerüljön veszélybe, és eh, olyan gyógyszerészekre van szükség, akik ismerik a nemzeti rendszert és a nemzeti gyógyszereket, mielőtt teljesen önállóak lesznek. Tehát eh, vagy három éves saját tapasztalatuk van, vagy pedig egy legalább három éve létező gyógyszertárat szeretnének átvenni, vagy lenne kellene átvenniük. Ezt nem tudom, miért törlik. Az Európai Bizottság se tér ki erre. Egy európai bírósági ítéletre hivatkoznak, viszont szerintem az nem erre a kérdésre ad választ. Vagyis szerintem itt a betegek biztonsága rendkívül fontos lenne. Egy másik pont a gyógyszerek összefüggésében az irányelv azt tartalmazza, hogy kötelező gyakorlatot, hat hónapos gyakorlatot kell elvégezniük a gyógyszerészeknek egy egyetemi képzés követően. Mindeddig azonban az volt a helyzet, hogy a különböző tagállamokban a gyógyszerészek például rugalmasan folytathatták le ezt az említett praktikumot, gyakorlatot, tehát már képzés közben is megtehették. Finnország, Svédország és Egyesült Királyság esetében jelent ez problémát, ez az új szabályozás. Tehát számos tagállam jött el hozzám, ahol elmondták, hogy ez a rugalmasság hiányzik. Miért kell a gyakorlatot a képzés végén, az egyetem befejezése után elvégezni? Ennyit szerettem volna elmondani két pontban. A gyógyszerészekről most az orvosok következnek. Itt azt jelenti, hogy az irányelv a 6 évről vagy 5500 óráról 5 évre vagy 5500 órára csökkenti az orvosi képzést, vagyis 6-ról 5 évre csökkentik az orvosképzés idejét, az általános orvosképzés idejét, viszont a minőségbiztosítás keretében nagyon fontos az, hogy a, vagy 5500 órából legyen egy és 5500 óra, vagyis, hogy az órák alapján tényleg biztosítani kell, hogy jó minőségű képzést kapjanak. Tehát ha már 6 évről 5-re mennek le, akkor mindenképpen szeretném, hogy az 5500 óra maradjon kötelező. Következő pont a, gyógy, a fogorvosok, a bizottsági javaslat nem változtatja meg az öt éves alapképzést az fogorvosok esetében, de megint csak a kérdés. Kumulatív alkalmazok az orvosoknál ezt, és a fogorvosoknál nem a gyakorlati képzést. Tehát a minőségbiztosítás keretében az Európai Fogorvosok Szövetsége 26 tagállamból áll, tehát ők is követelik, és egyhangulag, majdnem egyhangulag döntöttek úgy, hogy az 5 év mellett 5000 órást is bele lehetne írni, mint az orvosoknál már egyszer megtettük, ugyebár, hogy a betegek biztonságát ö, ö, azzal támasztok alá, hogy magas szintű fogorvosképzést alkalmazunk. Most egy nagyon nehéz pont következek, amiről beszélni fogok, ami bennünket még hosszabb időszakban fog foglalkoztatni. A bábaasszonyok, a betegápolók, itt az engedélyezést 10 éves általános iskolai képzettségről 12 évre emelnék. Ez nagyon vitatott pont, mert az a helyzet, hogy ez az egyetlen szektorális mm, szakma, amely az automatikus elismerésen belül van, és ahol az iskolai évek számát engedélyezéshez, engedélyezési feltételként alkalmazzák. Máshol az orvosoknál, fogorvosoknál már leírtam, hogy egy bizonyos végzettségi szintet írnak elő, és más szakmáknál a, a képzéssel, a szakképzéssel kapcsolatban tesznek előírásokat, de olyan szakma nem igen van, ahol az általános iskolai képzést írják elő. Tehát nyilván az orvosoknál már egyetemi tanulmányokra életnek kell lennie, hogyha valaki hogy ezt a szakmat akarja megtanulni, de igazából máshol nem találkozunk ilyen általános iskolai, általános iskolai képzést tartalmazó évek, évszámmal. Természetesen javítani akarjuk ezt, vagy akarják a bizottság részéről ezt, de hogyan tudom az ápolás minőségét azáltal javítani, hogy csak az általános iskolai képzésre foglalkozok, tehát általános tudás, történelem tartozik ide Németországban a német nyelv, vagy adott idegen nyelv, de igazából nem foglalkoznak a, a szakképzés minőségével és tartalmával. Az irányelv egy mellékletben akarja szabályozni ezt a tartalmat, ez a melléklet viszont teljesen elavult, és mindenképpen felül kéne vizsgálni ezt a mellékletet, és az Európai Bizottság a mostani javaslatában még nem tér ki erre, viszont delegált jogszabályokra tesz javaslatot, és majd utóbb gondolja, hogy a tartalmi, a szakképzés tartalmi részét majd egyedül a bizottság módosítani tudja, de itt csak azt tudom mondani, hogy parlamenti képviselőként, és szerintem az összes frakció nevében tudom mondani azt, hogy azért mi is szeretnénk ebben a témában dolgozni egy kicsit, és a felhatalmazáson alapuló mm, jogszabály jokkal szemben igen kritikusak vagyunk, tehát a, javítani akarják a szakképzést, de csak az általános iskolai képzéssel foglalkoznak, és ez egy ilyen kritikus pont, amire egyértelműen rá kell mutatnom. A második pont, nagyon különböző európai iskolai hagyományok vannak, tehát nagyon nehéz összehasonlítani az általános iskolai tanulmányokat, vagy egyáltalán nem lehet szerintem. Tehát van különböző szünetek vannak, különböző ideg tart az iskolai kötelezettség, különböző korban iskolázzák be a gyerekeket, különböző előírások vannak az óvodai látogatásra. Görögországban, Lettországban, Ciprusban például az a helyzet, hogy óvoda, óvoda kötelező, más országokban viszont nem. Aztán a végén a kompetenciákat tekintve is nagyon nagy különbségek vannak. Általában azt elmondják, hogy a követelmények nőnek, de hogy a kompetenciákat tekintve, hogy egy ápoló mit csinálhat a gyakorlatban. Nagyon nagy a különbség itt a tagállamok között. Nem lehet, hogy általában elmondani, hogy milyen kompetenciák vannak, vagy az kompetenciák növek, vagy a követelmények növekednek, mert nagyon különbözőek a kompetenciák. Aztán nagyon nagy különbségek vannak a szakképzés rendszerében is. Az Európai Parlament 2011. novemberi állásfoglalásában már aláírt, aláhúzta azt, hogy a duális, az úgynevezett duális szakképzés külön megemlítésre kerül, és azokat az időszakokat is be kell számítani, amiket a duális rendszerben döntött valaki, tehát a szakképző intézményben mi is ez a duális szakképzés összességében. Volt egy meghallgatás a belső piaci szakbizottságban, ott elég jól elmondták, különböző tagállamokban van ilyen, Luxemburgban, Hollandiában is van duális szakképzési rendszer, Németországban is van ilyen, számos államban viszont eleve létezik, és ellentétben az egyetemi képzéssel folyamatos kapcsolat van a gyakorlat és az elmélet között, folyamatosan valamilyen munkaadóhoz tartozók, tehát van egy állandó kapcsolat egy munkaadóval, de folyamatosan az iskola része is vagyok, és gyakorlatban és elméletben tanulok az egyetemi képzésben, két külön blokkról beszélünk, és a gyakorlati képzés a végén van talán még kevés is egy kicsit, vagyis ez a közvetlen összefonódás, amiről beszéltem, ez nagyon sikeres. És egy további fontos következmény, hogy azokban az országokban, ahol az úgynevezett duális rendszer, szakképzési rendszer létezik, nagyon alacsony a fiatalok munkanélkülisége EU szinten 22,6%-nál járunk, Ausztriában viszont 8,6%, 9,3% hollandoknak, Dániában sem sok, és Németországban 7,9 Sokat beszélünk Európában pillanatnyilag a növekedésről, és éppen ezen vita keretében itt a dokumentumban is, amit készítünk, jelentkezik az a törekvésünk, hogy ezt a duális rendszert szeretnék más tagállamoknak is átadni, és ez legyen a példa adott esetben más tagállamokban is. Egyszerűen azért, mert ezzel sikerült komoly eredményeket, sikereket elérni. Összefoglalva tehát elmondhatom, hogy ezzel a harmonizálással, a kölcsönös elismeréssel nem szabad arra jutnunk, hogy a nemzeti sikermodellek nem maradjanak meg és a végén csak egy egyetemi képzés van, amely hátrányokat is tartalmaz. Persze Nagy-Britanniában például rossz tapasztalatokat szereztek a tisztán egyetemi képzéssel. A helyzet az, hogy ott az ápolók aránya, akik egyáltalán nem rendelkeznek szakképzéssel. Nos, ez az arány növekedett, csökkent a szakképzett emberek száma aránya, mert az egyetemi képzés inkább arra vezet, hogy valaki a menedzsment területén dolgozzon, de hát valakinek az ágynál is állnia kell, és ez, ez is egy minőségi dolog. Van egy olyan az emberi egyenlőséggel foglalkozó bizottság Nagy-Britanniában, amelyik kitért a gyakran embertelen bánásmódra, ami előfordul, és figyelembe kell venni, szükség van a párhuzamosságra, a különböző rendszerek között különböző megközelítéseket kell alkalmazni, és szerintem aki itt a minimális harmonizáció lenne a járható út. A jogi szolgálat egyébként rámutatott arra, hogy egy minimális harmonizáció mit jelent, és a tagállamok esetében előfordulhat, hogy ezen túl akarnak menni a minimális szinten, és azok a tagállamok, ahol két utat akarnak járni, hát természetes, hogy az egyetemi képzést is felkínálhatják, de egyszerűen nem szeretném, hogy a többiek útját elzárják a szakképzés területén, hiszen mindaddig óriási sikert sikerült elérni ezzel. Tehát a minimális harmonizáció az, amit én javaslok itt. Most nagyon röviden szeretnék egy néhány pontról beszélni, tényleg igyekszem majd röviden. A szakképzést igazoló okirat, a bizonyítvány célja az, hogy gyorsabb eljárások jöjjenek létre, ilyen értelemben üdvözlendőnek tartom ezt, de a bizottság által említett határidők hát bizony nagyon ambiciózusak már csak azért is, mert egy fikcióból indulnak ki az engedélyez esetében, tehát hogyha egy tagállam nem hoz döntést egy adott határidőn belül egy szakképzettség elismerésével kapcsolatban, akkor ez azt jelenti, hogy az e az engedélyt fiktíve létezőnek kell tekinteni, de szerintem ez az egészségügyben problematikus, hiszen azért tényleg abszolút módon kell tudni ellenőrizni egy szakképzettség minőségét, éppen ezért a határidőkkel még foglalkozni fogok, majd utolsó előtti pont az korai előrejelző mechanizmus, ez nagyon fontos természetesen, hogyha valakinek nem adják meg a lehetőséget, hogy a egy gyakorolja, oda-haza az ne gyakorolja külföldön se ezt a szakmát, erre vannak mechanizmusok, amelyek ezt meg is teszik. Tehát az említett információkat három napon belül a bizottságnak és a tagállamnak el kell juttatni. Nagyon fontos az is, hogy a korai előrejelző figyelmeztető rendszer a tagállamok esetében működjön. Két pont még, a nyelvtudás kérdése, a nyelvtudás nagyon fontos éppen az egészségügyben, nagyon fontos, hogy jó nyelvtudással rendelkezzen az ember, nagyon fontos megnézni, hogy mikor tette vala, le valaki egy nyelvvizsgát, nagyjából egyidejűleg az elismeréssel kéne ennek történnie, ki csinálja a vizsgát egyébként, például a betegek szervezetei is végezhessék ezt, akik rendelkeznek tudással, de hát szaktudással mégse, tehát itt affaktív, effektív vizsgákra van szükség, hatékony vizsgákra van szükség, az utolsó pont pedig a részleges hozzáférés. Az irányelv azt tartalmazza, hogy a befogadó tagállam kivételesen adott tevékenységet korlátozhatja a hozzáférést, amelyek a származási országban megszerzett eh, képzettségeknek megfelelnek. Azt kell, hogy mondjam, nagyon kritikusnak kell lenni itt eh, egészségügyi szakmákban. Én azt gondolom, hogy innen ki kéne menni az egészségügyi szakmákat. És ezt fogom javasolni a jelentésemben is a felhatalmazáson alapuló jogszabályokat. Nagyon kritikusan látjuk a bizottság javaslatán, ez vörös vonalként húzódik végig, főleg ami a szakképzés tartalmi részét illeti továbbra is a jogalkotónak kell tudnia megmondani, hogy milyen irányba haladjunk itt, és nagyon kritikusan fogok foglalkozni ezzel. Örülök az eszmecserének, örülök az együttműködésnek az árnyék előadókkal is, örülnék, hogyha további beszélgetésekben folytathatjuk Porinyó kollégával már beszéltem, Pripos kolléganővel is, és persze az összes többi árnyék előadóval szívesen dolgozni. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt Anja Weisgerbernek. Most pedig a többi árnyék előadó következik, Mario Pirelló. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is megköszönöm kollégámnak az elvégzett munkát nagyon ügyesen eh, tudta kezelni ezeket a nehézségeket. Nemrégiben beszéltünk vele erről. Strasbourgban is ezt még cseréltünk. Hát persze vannak olyan dolgok, amelyben, eh, amelyekben nem értünk egyet. Hát nézzük, az Európai Bizottság javaslata ugye erre a felülvizsgálatra eléggé kiegyensúlyozottnak tűnik nekem. Vannak benne újdonságok, amelyek nem voltak még benne a zöld könyvben, és most szerepelnek itt a jogszabály szövegében. Szerintem ezek kedvezőek, azért, mert a mobilitás akadályait küzdik le. És ezeket az akadályokat egyébként többen említették. Mi is történik? Az érintett szakembereknek most már lehetősége lesz arra, hogy gyorsabban elismerjék a képesítésüket, és ez segíti az ideiglenes mobilitást is, időszakos mobilitást is. Az 57-es cikk reformja ugye az egy ablakos ügyintézést támogatja. Ez azt jelenti, hogy az állampolgárok könnyen információhoz juthatnak, egyetlen egy helyre kell elmenniük, és itt megkapják a szükséges tájékoztatást és dokumentumokat a képesítések kölcsönös elismeréséhez. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezőknek meg lesz a lehetősége, hogy el is indítsák majd online ezt a folyamatot. Ez egy újítás. Az újítás egyszerűsíti a folyamatokat, és fel is gyorsítja ezt az egészet, ami mind a mobilitást erősíti az Európai Unión belül, és segíti az egységes piac jobb működését. Vannak még más aspektusok is, amelyek a fogyasztók számára fontosak. A tagállamokat felhívják arra, hogy figyeljenek oda az egyes szakmák szabályozására, a közvélemény tájékoztatására, a nyelvi kompetenciákról, illetve mondjuk a szakmai hívák jelzésével kapcsolatban, és itt különösen fontos az egészségügy. Van egy ilyen figyelmeztető rendszer, amely garancia lesz majd az automatikus elismerésben az állampolgárok számára, és így biztonságosabb, biztonságosabb környezetet teremtenek az állampolgárok számára, ők védettebbnek érzik magukat. Tehát itt minden olyan orvos adatai szerepelni fognak, akiknek a praktizálását megtiltotta egy adott tagállam, tehát megpróbálják ugye nyilván a tevékenységüket más tagállamban folytatni, de az adatok elérhetősége miatt remélhetőleg erre nem lesz lehetőség, és ez számomra azért fontos, mert az állampolgárok védelme egy igen jelentős tényező, tehát az én szívemhez közel áll. És egyébként ez nem csak a véleményben szerepel, amelyet Gualtiero kollégám készített, ugye a 2005 per 36-os LK javaslat hanem most a határozatban is szerepel, amelyért a parlament küzdött a plenáris ülésen. Azzal zárom, hogy ugye minimál követelményekről beszélek a képzésben, itt megint fontos az egészségügy, illetve az új szakmák kialakulása, illetve a tanmenet. Hát tudom, hogy vannak itt olyan kollégek, és az előadó asszonyra is gondolok, aki elmondta, hogy ezekről a módosítókat nem feltétlen tartják szükségesnek, de én úgy gondolom, hogy ezek fontosak. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy valóban szabadon mozoghassanak a szakértők, és meglegyen a mobilitás, akkor ez is fontos. Hát nézzék, Olaszországban, például az én hazámban mondjuk a nővérek képzése egyetemi szintű képzés. És az a képzés azután kezdődik, hogy az illetők, az érintettek már 13 éve tanultak, ugye a megelőző iskoláikban. És ez után képzik meg, kezdik meg az egyetemi képzést. Az irányelvben ugyanekkor 12 év után kezdődik a képzés, tehát ez azt jelenti, hogy Olaszország egy évvel később indul, vagy indítja ugyanezt. Aztán a kolléga idézett számadatokat, ugye a munkanélküliek számáról, és így tovább. Én szerintem sikerülhetne a munkanélküliséget csökkenteni, és mondom, ugye mindenki olvasta a zöld könyvet, és ezzel befejezem, elnök úr. Tehát mindenki olvasta a zöld könyvet, és ebben szerepelt az, hogy kb. 1 millió munkahely megteremtésére vagy betöltésére számítanak. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor ezek a szakemberek mehetnek és betölthetik ezeket a munkahelyeket. A lehető legtöbb információt biztosítanunk kell az állampolgároknak erről az irányelvről, azért, hogy könnyítsük segítsük a mobilitás, mobilitást. Én úgy gondolom, hogy egy lépést most megtettünk előre. A bizottság több mindent megfogadott, amit mi javasoltunk. Tehát most itt arról van szó, hogy ezeket megvitassuk. Én tudom, hogy vannak véleménykülönbségek, és így tovább, de hát ezeken felül tudunk lépni. Nem lehet az, hogy a tagállamok között különböző intézkedések, különböző körülmények alakuljanak ki értem én a német kollégákat is. Tehát én tökéletesen egyetértek azzal, amit a bizottság itt leírt. És természetesen a szövegről, majd itt a jelentés szövegéről itt még vitatkozunk. Köszönjük szépen, most Füle Brépolsz kap szó. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyon hálás vagyok Weisgerbert asszonynak, az előadó asszonynak, mert igen kritikus kérdéseket említett. Hát a képesítése, kölcsönös elismerése nagyon fontos téma a mi szakbizottságunk számára. Egy nagyon összetett kérdésről is szó van, hiszen a szakemberek mobilitása az egészségügyben, mindenki számára kijelentő fontos, kiemelkedő fontosságú, és hosszú távon kell gondolkodnunk, tudván, hogy a lakosság öregszik, az egészségügyi dolgozókból egyre inkább hiány van, és persze azt sem szabad elfelejteni, hogy mennyire különleges jellegű az egészségügyi ágazat és éppen ezen tényezők miatt, amiket említettem, igen releváns a mi szakbizottságunk által kialakított vélemény. Weisgerber asszony mindig azt hangsúlyozta nagyon helyesen, hogy a betegek igényei, szükséglete, illetve a betegek biztonsága kell, hogy legyen a kiinduló pont. Az előadó asszony utalt egy nagyon érdekes meghallgatásra, amelyet az IMCO szakbizottság tartott április 25-én, az IMCO szakbizottság ugye a felelős bizottság, és azt hiszem egyébként, hogy ez a meghallgatás is nagyon sok érdekes szempontot vetett fel, amin el tudtunk gondolkodni, ez biztos befolyásolta a szakbizottság álláspontját, kihat majd a véleményünkre. És ezzel kapcsolatban még egy valamit szeretnék elmondani. Már megtartottuk az első eszmecserét, de hát azt el kell mondjam, hogy tegnap azért még voltak kétségeim az a kapcsolatban, hogy miről is fogunk pontosan beszélni, miután meghallgattam a jogi szolgálatok véleményét. De abból, amit ma hallottam, most azt a következtetést vontam le, hogy még tisztulni fognak majd a dolgok. Tisztázunk egy-két kérdést. Biztos vagyok benne, hogy a esetleges pontokra vissza tudunk térni, ahol még nem értünk egyet. Aztán a minimum követelmények, a képzési minimum követelmények kibővítése az ápolók, egészségügyben dolgozók számára ugye 10-ről 12 évre, ez a 31-es cikkben szerepel. A bizottság álláspontját ismerve, illetve a jogi szolgálat véleményét ismerve, én úgy tudom, hogy már 24 tagállam a 27-ből eleve 12 éves követelményt alkalmaz. Tehát talán a bizottsághoz fordulnék ezzel a kérdéssel, hogy legyen szíves tájékoztasson bennünket arról, hogy melyik az a három tagállam, amely nem alkalmaz ilyen követelmény szintet, és hogy miért nem mozdultak el e felé a rendszer felé. Azt is szeretném tudni, hogy ha elfogadjuk ezt a kibővítést, tehát az időtartam meghosszabbítását, akkor ütközhetünk-e nehézségekbe, és ha igen, akkor milyen nehézségekbe. A bizottságnak az értékelését, véleményét szeretném hallani. Aztán a négyes cikk, ugye ez a szakmai azonosító kártya, erről is sokat beszéltünk, és én úgy tudom, hogy nagyon sokan komoly agályokat fogalmaztak meg a javaslattal kapcsolatban, hiszen, és azt mondták, ugye, hogy egy ilyen azonosító, egy ilyen igazolvány soha nem helyettesítheti a személyi igazolványt. Itt költséghatékonysági kérdések is felmerülnek, tehát ezzel kapcsolatban szeretném kérni a bizottságot, hogy ezt a pontot tisztázza. És egy harmadik dolog, ami szintén a meghallgatáson merült fel, a részleges elismerés kérdése. Nagyon nehéz meghatározni, hogy pontosan milyen helyzetbe kerülnek az egészségügyi dolgozók. Az egyik szakértő, akit erre a meghallgatásra meghívtak, azt mondta, hogy a részleges elismerés részleges hozzáférés az egy olyan tevékenység, amelyet minden egyes esetben el kell végezni, tehát esetenként kellene a hatóságoknak vizsgálódni. És ez aztán mindenféle gyakorlati problémához is vezethet. és nyilván a szakértők véleményéből indulunk ki. Azt hiszem, hogy ezt a pontot is tehát részletesebben meg kellene vizsgálnunk. Végül pedig nagyon hálás lennék, ha többet beszélnénk a 35-ös cikkről és a 17-es preambulum bekezdésről, a nyelvi a nyelvtudás a kapcsolatos követelményekről. Nem tudom, hogy muszáj folytatnunk ezt, és állandóan hangsúlyoznunk azt, hogy a, az orvosoknak képeseknek kell lenni, kommunikálniuk a betegekkel. Hát ez, ez egy alapkövetelmény, és ezt nemzetközi szinten is elismerik. És egyébként az Európai Bíróság esetjoga is ezt az elvet követi. A Haim esetben, nem tudom, hogy jól ejtelmel ki a nevet, mondja a, a hozzászóló, tehát a hány esetben meghozott bírósági ítélet megfogalmazza, hogy mivel az orvosoknak nem csak a betegekkel, hanem a hatóságokkal is kommunikálniuk kell, a hatékony kommunikáció a közérdeke. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy a kommunikációs készségek kellenek, hogy legyenek mindenfajta képzés legkisebb közös nevezője. Belgiumban konkrétan utalnak a jogszabályban a beteg jogok címszó alatt a kommunikációra. Tehát nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon fontos követelmény több tagállamban. Az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Franciaországban és Ausztriában is rengeteg vita volt erről, nyelvi teszteket szerveznek ezekben az országokban, tehát az a véleményünk, hogy a nyelvvizsgák után kompetencia teszteket is be lehetne vezetni a kölcsönös elismeréssel kapcsolatban. Az előadó is megemlítette ezt. Engem itt a megfogalmazás aggaszt, remélem, hogy ezt is meg tudjuk egy picit nézni, és javítani tudjuk a javaslatot. Úgyhogy még egyszer, tényleg ez csak egy előzetes lista, amit most itt felsoroltam. Szerintem ezek nagyon fontos pontok, és várom az együttműködést a kollégákkal a témában. Nagyon örülnék, hogyha Weisgeber asszony Köszönjük szépen, most Péter Líze kap szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Weisgerber asszonynak ezt a gondolatmenetet és a munkát. Támogatom egyértelműen. Nekünk is ez a javaslatunk, és bizottságunknak, amely ugye egészséggel és fogyasztóvédelemmel is foglalkozik, nyilván a gyógyszerek iránt is kell érdeklődnie. Alá szeretném húzni, ami egyébként a jogi szolgálat véleményében is benne van, hogy itt minimál harmonizációról van szó. Amikor a gyógyszerészek példáját hallom, én magam is orvostan hallgató voltam, még ha nem is gyógyszerész, de jó lenne már, hogyha a tanulmányok alatt lenne egyfajta gyakorlat, és nem csak ez az egymás utániság, hogy először elmélet és aztán gyakorlat. Nem értem a bizottságot akkor, amikor azt mondja, hogy az angol, finn, svéd példa miért rossz, ugyanis ott a képzés része a gyakorlat ezekben az országokban. A szubszidiaritás elve miatt azonban világos, hogy ö, ezt nem lehet ráöltetni senkire, csak elfogadtatni de ennek is meg lenne a módja szerintem, de magyarázzák meg nekem, hogy mi a hátrányos a finn-angol-svéd rendszerben, ahol már a képzés alatt van gyakorlat. Sok vita volt képzé, képzéssel foglalkozó szakértők vitáin részt vettem, és többségileg azt mondják, hogy ez jobb így elhelyezve, mint utólag. A korai előrejelző rendszer erre vonatkozó javaslat nagyon fontos, mert ha az egy, egy orvos a saját működés engedélyét az egyik országban elveszti vagy visszaadja, akkor ezt Európa szerte tudni kell. Elnök úr, Gróte úr tudja, hogy miről beszélek. Németországban nemrégben, nemrégiben volt egy konkrét eset, egy holland ö, orvos Hollandiában visszaadta működési engedélyét, és az én választókörzetemben kezdett működni, és ezt jogosan kérdezték meg a német polgárok, hogy hogy, hogy is van ez. Tehát az ilyen típusú információ csere szerintem alapvető, az erre vonatkozó javaslat, tehát jó. Ennyihez hasonlóan a dátummal, a lejárati dátummal van gondom, hogy automatikus elismerés történne egy bizonyos idő eltelés után. Néha előfordulhat, hogy egy-két nappal tovább tart a vizsgálat, ettől még az emberiség ügye nem elveszett. Ami pedig a, a nővérek leterheltségét illeti, minimális harmonizációról beszélünk. Ha Olaszországban ez 13 év, akkor ám legyen. Nem hinném, hogy egész Európának az olaszok írhatják elő, hogy 12 vagy 13 év legyen ez. Németországban például lehetőség van arra, hogy tíz év általános iskolai képzés után az ember nővér legyen, vagy bába, ha szakképzést is kap. Nem látom ugyanakkor, hogy az érettséginek mi a külön értelme. Én nagyon sok olyan nővérkével, bábával találkoztam, akik kiváló munkát végeztek, ha nem volt érettségiük. Tehát Szerintem az érettségéhez való kötése a dolognak semmilyen módon nincs összefüggésben a minőséggel. Ezzel csak fölöslegesen korlátozzuk a nővérek mozgását Európán belül. Szerintem ez butaság, és ez, ez fölösleges. Ha akarjuk a minőségi színvonalat emelni, akkor ne az érettségéhez kössük, hanem egyen lejjebbi szinthez a dolgot, tehát valamilyen ö, szakmai tanfolyamhoz, vagy ahhoz, hogy beváltak-e a gyakorlatban. Angliában az emberi jogok és egyenlőség témában született egy jelentés, ahol az angol szerzőjének a jelentésnek elmondják, hogy az a gond inkább, hogy a dologra alkalmatlan emberek mégis ápolhatnak, mert nem gyakorlati szempontok alapján ítélik meg a, az alkalmasságukat. Ezt szerintem a bizottsági javaslatban is pontosítani kéne. Egy olyan pontos javaslatra van szükség, amely nem formális tagállami ö, ö, diplomákhoz köti a minőséget, hanem a szakképzéshez, illetve a gyakorlati ö, ismeretek bizonyításához, és szerintem ezt a többség el is fogja tudni fogadni. Köszönjük, Péter Líze. E, e, valóban ez az eset, amiről beszéltél, ez ismerős. Nálunk már Dr. Halál néven e, vált ismerté. E, ez az orvos, aki Hollandiából átjött, és nagyon nagy sajtó visszhangja volt, hogy átjöhet hozzánk Hollandiából egy orvos, akitől megvonták a működésengedét, és nálunk itt szabadon gyilkolhat, úgymond, ami pedig a nővéri, a gondozói munkát illeti, ott viszont talán tényleg érdemes megfontolni azt a jogi szolgálatunknak is, hogy milyen példák vannak például Németországban, és a bizottsági módosítás, hogy hogyan lehetne módosítani. Előfordulhat-e az új javaslat alapján az, hogy Németországba valahol átjön egy ö, ö, engedély nélküli orvos, illetve hogy mennyire ö, világos az erre vonatkozó szabály a tervezetben. Meg is adnám a szót szívesen a jogi szolgálatnak, hogy erről véleményt mondjon, aztán pedig a bizottságnak. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Álláspontunk a következő. Hogyha a minimál képzési követelmények, a minimum követelmények teljesültek, persze ez a képzés bonyolódhat Németországban, és aztán máshova távozik az illető. De a lényeg az, hogyha a 12 éves módosítás ugye megtörténik, akkor Németország számára nem lesz lehetőség arra, hogy ö, általános ö, nővéreket vagy ö, bábákat ö, képesítéssel ellátsanak, hogyha nincs meg a 12 évük. Az ötös melléklet a fontos, és ez ugye attól függ, hogy megtörténik-e az az alapképzés, amely a alapkövetelményeknek megfelel. Hogyha továbbra is tíz éves iskolai képzettség marad meg, mint követelmény Németországban, akkor ugye a jelenlegi helyzet az megmaradhat, de hogyha ezeket a követelményeket valóban módosítják, tehát 10 helyett 12 évre, akkor ugye nem, lehet, nem lesz lehetősége arra Németországnak, hogy ezeket a képesítéseket kiadja a nővéreknek, illetve a szülésznőknek, az ötös melléklet értelmében, mert ugye megváltozott az időtartam 10 óra 12 évre. Remélem, hogy ez mindenkinek világos. Köszönöm szépen a pontos kijelentést. A bizottság képviselőjének adok lehetőséget arra, hogy reagáljanak a kolléga kérdéseire és felvetéseire. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm a lehetőséget, hogy válaszolhatok ezekre a nagyon érdekes kérdésekre és megjegyzésekre, amelyek itt a javaslatunkkal kapcsolatos eszmecserében merültek fel. Négy megjegyzést szeretnék tulajdonképpen elmondani az elhangzottak nyomán. Először is, ugye a felővizsgálatról, tehát a jelenleg irányelv szabályainak a felővizsgálata, már ami az egyes szakmákra vonatkozik, ugye a hét szakmáról van itt szó, melyeket az előadó említett. Mi volt ennek az oka, hogy mi a változtatásokat kértük? Szeretük volna figyelembe venni az új fejleményeket, amelyeket tapasztaltunk az irányelv életbelépése óta. Minden érdekeltel széles körben konzultáltunk, parlamenti képviselőkkel, közigazgatásokkal a tagállamokban, és így tovább. Ez azt jelenti, hogy azok a javaslatok, amelyeket önök a anyagunkban látnak, tükrözik ezt az eszmecserét, ezt a konzultációt. Megpróbáltuk figyelembe venni a fejleményeket nem csak az Európai Unión belül, hanem a nemzetközi szintéren is. Azt is megpróbáltuk figyelembe venni, hogy mi történik konkrétan a helyi szinteken, és ezért van az, hogy egyes esetekben, például az orvosok esetében azt javasoltuk, hogy lehetne csökkenteni az évek számát, de kötelező óraszámot lehetne előírni, összóraszámot. Más szakmák esetében nem javasoltunk változtatásokat. Volt egy konkrét szakma, amelyről beszéltek, ugye a nővérek, az ápolónők, ápolók. Miért javasoltuk itt azt, hogy növeljük az évek számát, a képzési évek számát 10-ről 12-re? Szerettük volna a követelményeket frissíteni, hogy ezeket a nemzetközi fejleményekhez igazítsuk. Például a WHO azt javasolja, hogy a szakképzés előtti képzés időtartama az legyen 12 év. Vannak ugye olyan tagállamok, ahol ez az időtartam rövidebb. Ausztriáról, Luxemburgról és Németországról van szó. Ausztria most fontolgatja, hogy a 10 évet 12-re hosszabbítja meg egyébként. Mi úgy tudjuk, és így készítettük a javaslatunkat, hogy ez kihat közvetlenül és közvetetten is az egészségügyi rendszerekre. Ezért tehát a javaslatban is azt mondjuk, hogy 12 év, vagy ennek megfelelő képzés. Tehát abból indultunk ki, hogy az egyes tagállamokban ugye különböző a képzési rendszer, van, ahol eleve párhuzamosan folyik, és így tovább, különböző maga az egészségügyi szolgáltatórendszer, és szerettük volna a javaslatot rugalmasan megtartani, tehát azt mondtuk, hogy legyen 12 év, vagy ezzel legyen értékű képzés. Most, hogy az eszmecserék zajlottak a tagállamokkal, a parlamentekkel, bizottságokkal, rájöttünk, hogy ezt azért félre lehet értelmezni, vagy nagyon nehéz meghatározni, hogy pontosan akkor mi is az egyenértékű képzés, és valami működőképes megoldást kerestünk. Most nyitottak vagyunk tehát az eszmecserére, nyitottak vagyunk a javaslatokra, annak érdekében, hogy elfogadható megoldást tudjunk találni erre a kis problémára. Mondom még egyszer, működőképesnek kell lennie ennek a megoldásnak, de olyannak is, amit be lehet aztán tartani azt mindenképpen el kell kerülni, hogy újabb akadályokat állítsunk a mobilitás elé. Mi arról szeretnénk gondoskodni, hogy az ápolók a jelenlegi gyakorlatnak megfelelő képzést kapjanak, de nyitottak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt a legjobban elérni. Az elkövetkezendő hónapokban a parlamenttel, a tagállamokkal is eszmét fogunk cserélni, és biztosak vagyunk abban, hogy egy működő, képes, elfogadható megoldásra jutunk a végén. Ennyi tehát a konkrét szakmákkal kapcsolatban. Valaki azt hiszem a szakma, az európai igazolványa kapcsolatban is szólt a határidőről, az elismer, kölcsönösen elismerésről, és így tovább. Ez egy fontos kérdés számunkra. Mi volt e mögött az alapgondolat? Ahogy az előadó is mondta, ez a kártya, ez az igazolvány gyorsítaná a képesítések elismerését. A határidőkkel kapcsolatban két megjegyzésem van, hogy ezt, mind, ennek minden, ezt mindenkinek észben kell tartani, amikor a jelentésre, illetve az itt végzett munkára gondol a parlamentben. Hát a határidőket mindig a tej, mind, esetén mindig a teljes képet kell nézni. Ugye miről van szó? Egy hosszú folyamat zajlik, ez az egyik dolog. A másik pedig, ami talán még ennél is fontosabb, de lehet, hogy nem látható most még. Ez az, hogy ez az igazolvány egy zárt rendszert fog alkotni, tehát minden egyes szakma esetében egy zárt rendszerről van szó. És minden tagállam tisztában lesz azzal, hogy mely hatóságok kezelik ezt az ügyet, és ezek a hatóságok egymás között az IMI rendszeren keresztül elektronikusan kapcsolatban tudnak majd lenni egymással. Tehát nem a mostani helyzetről van szó, ahol bizonyos hatóságok még azt sem tudják, hogy egy másik tagállamban ki az illetékes hatóság, és emiatt hatalmas késedelmek adódnak, mert a tagállamok információt próbálnak egymástól megszerezni hanem egy zárt rendszerről lesz szó, ahol mindenki tisztában van azzal, hogy kik a partnerei egy másik tagállamban, milyen hatóságok, minden dokumentum, minden információ elérhető, tehát a kapcsolatok, a levelezés már eleve bonyolódhat, a kérelmezővel is sokkal gyorsabban megy majd ez az egész elektronikus kapcsolattartás. Ez egy teljesen más rendszer, és ennek alapján kérem, hogy döntsék el, hogy határidők észszerűek-e vagy sem. Aztán pedig az úgynevezett implicit elismerés. Csak egy valamit mondanék, szerintem erre azért érdemes mindenkit emlékeztetni. Miről van itt szó? A képesítések elismeréséről, de ez még nem jelenti azt, hogy működési engedélyt kap az illető. Tehát lehet, hogy valakinek elismerik a szakmai képesítését, de ez még nem jelenti azt, hogy elkezdhet praktizálni. Minden egyes tagállamban, ahol még további követelmények vannak, mondjuk annak érdekében, hogy valaki működési engedélyt kapjon, és utána elkezdhessen praktizálni, ezek a követelmények megmaradnak. Még azokban az esetekben is, hogyha implicit módon a szakmai képesítést elismerték, mert a, mondjuk a hatóságok nem válaszoltak időben. Tehát ezt erről ne feledkezzünk meg. És a harmadik dolog a részleges hozzáférés, vagy részleges elismerésről, és részleges hozzáférésről Először is, ugye van már bírósági ítélet a témában. Mi ezt az ítéletet próbáltuk beépíteni, és a bíróság véleményét beépíteni ide. Ez ugye érvényes jogszabály tulajdonképpen. És így kívánunk jogbiztonságot nyújtani minden érintetnek, és a közigazgatási szereplőknek is jobban át kell gondolni mindezt a tárgyalások során. Le kell azon gondolkodni, hogy általában a részleges hozzáférés az mindig egy olyan folyamatnak a végeredménye, amelynek az elején a kérelmező teljes hozzáférést kért. Hogyha ez nem lehetséges, ennek a megadása nem lehetséges, akkor kaphat valaki részleges hozzáférést. Tehát a kezdeti kérelemben soha nem a részleges hozzáférés szerepel, hanem mindig csak egy eljárás végén születik meg egy ilyen döntés, hogy mondjuk teljes körű hozzáférést, teljes elismerést nem tudnak adni, csak részleges hozzáférést. Ezt is vegyék figyelembe, amikor a jelentésüket készítik. És aztán a negyedik dolog pedig a nyelvvizsgák kérdése. Nagyon fontos téma ez is. Számunkra egyébként már a jelenlegi irányelben is világos a megfogalmazása. Mostani irányelv azt mondja, hogy a minden szakembernek a megfelelő nyelvi képességekkel kell rendelkezni, ahhoz, hogy a munkáját végezze. Tehát nem akármilyen nyelvtudásról van szó. Az irányelven benne van, hogy a konkrét szakma gyakorlásához szükséges nyelvtudás. Ez, tehát ez már most hatályban van. Ha valakinek van egy ilyen kötelezettsége, akkor nyilván ezt ugye ellenőrizni kell, tehát nyilván valakinek tudnia kell, hogy az illető eleget tesz-e ennek a követelménynek. A javaslatunkban megpróbáltunk nagyon világosan fogalmazni, és lépéseket javasolni, hogy a közigazgatási szereplők, a szakemberek hogyan oldják ezt meg a nyelvtudás igazolását. Persze még erről is lehet további eszmecserét folytatni, remélem, hogy jó kompromisszum születik a végén. Egy valamit azonban hangsúlyoznék. Van itt valami, amit el szeretnénk kerülni, ez pedig a fölösleges dupla kettős tesztelés. Tehát ha egyszer egy olyan helyzet adódik, hogy egy szakember mondjuk egy tesztet már megír, vagy letesz egy vizsgát egy tagállamban, mert a hatóságok ezt elvárják, akkor utána az ő munkadója ne vizsgáztassa őt még egyszer. Tehát mielőtt valaki praktizálni kezd, tegye le ezt a vizsgát, ezt a nyelvvizsgát, és csak egyszer kelljen nyelvvizsgáznia, tehát ne legyen az, hogy külön a hatóságok, külön a munkaadó levizsgáztatják. Ennyit mondanék, és hangsúlyozom még egyszer, hogy nyitottak vagyunk az eszmecserére, nagyon szívesen beszélünk önökkel, akár két oldalúan is, minden aggályukról, hiszen ennek a folyamatnak a végterméke az egy olyan dolog kell, hogy legyen, ami az állampolgárainknak és közigazgatásainknak hasznos, és az ő érdeküket szolgálja. Köszönjük a magyarázatot a bizottság részéről. Mielőtt a raportőr kapóira szót, röviden szeretnék egy kalábriai csoportot üdvözölni, a régió oktatói és hallgatói, akik már jó Prilo meghívására jöttek el. Üdvözlöm Önöket! Örülünk, hogy itt vannak a körünkben. Anya Weisgerber. Köszönöm szépen a nagyon jó vitát, mondja az előadó. Ha összefoglaljuk, akkor elmondhatjuk, hogy a bizottsági javaslat számos pozitív pontot tartalmaz, amelyeket én támogatni is tudok abszolút, és talán egy-egy ponton a bizottsággal közösen lehet itt javításokat eszközölni. Nagyon jó az, a, az előrejelző rendszer, a figyelmeztető rendszer, szerintem jó dolog a az, hogy vizsgálsz, megvizsgálják a nyelvtudást is, meg kell részletek, hogyan alakulnak, és hát a szakmai engedélyeket itt a egészségügyi szektorban fontos, ami pedig a minimális követelmények megemelését illeti az ápolóknál, hogyha van ez a minimális tíz éves előírás, ez nem azt jelenti, hogy a többi tagállamnak is le kell menni a tíz évre. Nyilvánvalóan maradhatnak magasabb évszámnál is, hogyha ezt szeretnék. De ha általában 12 évre emeljük ezt a szintet, ezt az általános iskolai szintet, akkor a duális rendszerrel működő államok, ahol tíz éves a bemeneti követelmény, nos hát nekik meg kell szüntetniük a, a képzésüket és a duális rendszert exportálni akarjuk más országban, nem pedig megszüntetni. Amit még fontos megemlíteni, a javaslat ne ahhoz vezessen, hogy a mobilitás elé gátak kerüljenek, viszont ez ebben az esetben ezt jelenteni, hiszen vannak országok, ahol nincs 12 év általános iskolai képzés, ott már eleve ez ilyen hátrányt jelentene az ekvivalenciákkal már egy kompromisszumra utolt a bizottság, ezt lehetne talán egy kicsit alaposabban megnézni. Én a minimális megközelítést, vagy a párhuzamos megközelítést javaslom, vagyis minden tagállam megtarthatja a saját rendszerét, hogy miért kell egyeseknek följebb menniük, nem értem, és a bizottság nem mondta meg, hogy mi az oka ennek. Pripolt asszony is kérdezte, hogy miért van szükség arra, hogy megemeljék ezt a, az évek számát az általános iskolai képzésben. És hogyha az árnyék előadók is nyitottak erre, ezt meg tudjuk vitatni szerintem. A többi pontban jó javaslat születik. Ez az a pont, ahol egy kicsit keményebben kell még kooperálnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm Anya Weiskerbernek. Ma záró megjegyzéseket az eljárással következő szeptember 18-án lesz vita a Környezetvédelmi Szakbizottságban a tervezetről szeptember 20-a a határideje a módosítók előterjesztésének. A Környezetvédelmi Szakbizottságban október 10-én fogunk szavazni a koordináló szakbizottság, a belső piaci szakbizottság pedig ö, október 17-én szavaz húzós a menetrend. Időközben itt van a nyári is, de egy nagyon érdekes anyagról beszélünk, az egészségügy, az ápolás, a lehető legjobb színvonalon, minden területen a tét. Köszönöm szépen valamennyi kollégának, biztos érdekes vita lesz, és hát az eddigi részvételt a következő illés június 20-án és 21-én lesz Brüsszelben. Jó étvágyat kívánok, és viszont látásra jövő héten.